Colleagues, ladies and gentlemen, shall we get started? Nagyra becsült és tisztelt kollégák, talán hozzáláthatnánk a munkához végre. Tegnap esti koordinátorok ülésének jegyző könyvét kiosztottuk, elméletileg mindenkinek meg kellett kapni a szokás szerint, így nem marad más hátra, mint hogy tovább lépjünk gyorsan és hatékonyan a 12-es pontra, és egy szavazással kezdődik a mai nap. Janik Zsadó jelentése az első a sorban, nemzetközi kereskedelem politika, az éghajlatváltozás által támasztott követelmények összefüggésében hangzatos címet viseli. Módosítóról módosítóra fogunk szavazni. Mindenkinél itt van a szavazókártyája? Ha készen állnak, akkor lássunk hozzá. 15-ös módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. ellenőrizzük elektronikusan akkor. is closed. Lezárom a szavazást. Reject. Valóban nem fogadtuk el. Az eredeti szöveg egyes bekezdés részenként szavazzunk az első rész. Még mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Van második rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Amendment 17, there's an oral 17-es szóbeli módosító is van, nem tudom, hogy valaki ellenzi -e, hogy szóbeli módosítót nyújtson be a képviselő úr. Úgy látom, hogy senki sem ellenzi. Ki a szóbeli módosító benyújtója? Gladfelder kollega. a supporting by helyett a subsidizing, tehát nem támogatás, hanem szubvencionál. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 18-as. Ezt visszavonták, ha jól látom. Vagy nem? Kompromisszumos módosító egy. a hol is van ez? Fordulok a titkársághoz. I don't have it. Hold on. Where is it? Compromise amendment. Can we have this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 a zöldek és a szocialisták mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük, mert nem vagyok benne biztos, hogy mi a végeredmény. What, what is open? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytassuk a 19-es számot viselő módosítóval mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Eredeti szöveg második bekezdés két részben szavazunk első rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Húszas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas bekezdés mellette ellene tartózkodik. Nem vagyok benne biztos, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Vote is open. Vote is closed. Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy mit állapítok meg? Hogy elfogadtuk. 21-es részenként szavazunk. Nem, szóbeli módosító, bocsánat. Javítja magát az elnök. Hol van ez? 21-es. A BTO helyett stresses that the new ET rules should be set up in order to eliminate the comparative advantage granted by cheap CO2 emission. Hangsúlyozza, hogy a WTO szabályokra van szükség annak érdekében, hogy az olcsó széndiokszid kibocsátás komparatív előnyét elő megőrizzük mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Paragraph 22. 22-es. Mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Uh, compromise amendment number three. Hármas kompromisszumos módosító mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as, nem, 23-as, javítja magát az elnök mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 24-es. Nem, ez értelmét veszti. 25-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Következik a négyes számot viselő kompromisszumos módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 27-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. 20. 20. 30. Paragraph 9. Nem, 9-es bekezdés. Eredeti szöveg, két részben szavazunk az ECR frakció kérésére. Az első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, második rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. This is on 32. Okay. Rejected 31. Nem, a 31-es nem fogadtuk el. 32-es. szóbeli módosítója van a benyújtónak, mint van valakinek elemetése nincsen, akkor parancsoljon mikrofon nélkül a kollega. Micro, sorry, the oral amendment is... A szóbeli módosítom a pervers szót ö, törölni. Felszólítja a bizottságot arra, hogy semmiféle nem várt és nem szándékozott következménye ne legyen ennek mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Uh, amendment 33. 33-as. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 34-es mellette, ellene. Még egyszer mellette, még egyszer, ismételjük meg, mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. Elnök ura ellenőrizhetnénk ezt? Természetesen. 34-es. Ről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és ha mindenkinek sikerült látni a szavazatát, akkor egyben megállapítom, hogy valóban nem fogadtuk el, hogy azt először is említettem, 35-össel folytatjuk mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Ötös most módosító mellette. Ellene. Tartózkodik Elfogadtuk. 38-assal folytatjuk. 38-as. Mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. Eredeti szöveg 19-es bekezdés részenként szavazunk első rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 40-es, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 41 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene e, tartózkodik, nem fogadtuk el. Eredeti szöveg 23-as bekezdés része, két szavazunk, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es bekezdés, 43-as módosító. 43-as módosító, tehát mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. 44-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 6-os kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Eredeti szöveg, 25-ös bekezdés, ECR kérésére részenként szavazunk 5 részben. Jaj, nem. Ez értelmét veszti. Elnézést, kollégák, elnéztem. Original text of paragraph 26. 26-os bekezdés eredeti szöveg egyszer kérésére részenként három részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Negyven hatos mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Eredeti szöveg 28-as bekezdés egyszer frakció részére részenként négy részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Negyedik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. A 29-es bekezdés eredeti szöveg részen 202 részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadó Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. Természetesen ellenőrizzük, hogyha ezt szeretnék. 48-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megfogadtuk-e 49-ös mellette? Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 31-es bekezdés részönként szavazzunk három részben. Első rész mellett ellene tartózkodik, e, második rész mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es bekezdés, 32-es bekezdés, részenként szavazunk két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellen tartózkodik, elfogadtuk. 33-as eredeti szövegű részenként szavazunk. Négy részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész ellene, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Negyedik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 50-es módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodik. 51-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Preambulum bekezdése következnek. A. Kettes módosító mellett. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Második. Hármas módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el Egyes kompromisszum mellett, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Mély preambulum bekezdés, rész, eredeti szöveg. Nem ez értelmét veszti elnézést. Négyes módosító. Nem. Négyes, ötös, hatos is értelmét veszti, hetessel folytatjuk, tehát hetes módosító Első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító, ami a C preambulum bekezdés után mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Következik a tizen, nem a nyolcas, nyolcas mellette ellene tartózkodik, hát nem fogadtuk el. Kilences mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 12-es, bocsánat, javítom, 12-es, szóbeli módosító. Van valakinek ellenvetése? Úgy látom, hogy nincs senkinek ellenvetése. Az utolsó részt helyét veszi át. Az és helyett de következik but at the same time significantly increases production cost. Ugyanakkor a termési költségeket is jelentősen növeli mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Az E preambulum bekezdésre egy szöveg két részben első rész mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el második rész mellette. Ellene ellene tartózkodik. Nem vagyok benne biztos. Kérem ellenőrizzük. Tehát e preambulum bekezdés második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 13-as mellette mellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, és végül az egyes számú módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most jön a deve módosítók hosszú sora. Szavazunk blogban? Van valakinek ellenvetése? Az ellen, hogy blogban szavazzunk a deve módosítókról? Igen, akkor egyesével. Deve egy mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, de kettő mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, deve három mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, deve négy mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, deve öt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ve hat mellette de ellene tartózkodik. Elfogadtuk Deve hét mellette. Hát ezért, ezért nem tudunk blogban szavazni. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk Deve nyolc mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk Deve 9 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Deve 10 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Deve 11-en mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Deve 12 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Deve 13 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Zárószavazás. Fjellner szeret, úr szeretne még előtte szót kérni. Uh, Úgy érzem magam, mint Schulz úr a plenárison, de a frakciótag társaimnak mondom, hogy uh, azt javaslom uh, nekik, hogy tartózkodjanak az előszavazásban. A Schulz szokta ezt mondani a plenárison, nem? Elektronik. Elektronikusan szavazzunk. Záró szavazás az így módosított jelentésről. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy elfogadtuk. Tizennégy négy arányban nyolc tartózkodás mellett. Now let's move to the votes of... Tokyo Saifi jelentéséről szavazzunk, az emberi jogok, valamint a társadalmi és környezetvédelmi normák a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban címmel. Huszas. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk első kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 28-as ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmincas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás 35-ös. Igen, igaza van. 36-os következik. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elutasító. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötvenhármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az 53-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Az 56-ost ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 57-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 59-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Let's move to the votes of the recitals. Szavazunk a preambulum bekezdésekről a nagyok is a új preambulum bekezdésről, szóbeli módosítóról van szó. Bocsánat. Az A preambulum bekezdésre vonatkozó hetes mellett ki van, ellene, tartózkodás, elutasítva. Új preambulum bekezdés, nagy a kis a alatt, van-e valaki, aki ellenzi, akkor szavazunk a szóbeli módosítóról ez benne van az anyagban, úgyhogy nem kell felolvasni. Mellette ki van, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Tízes. ellenőrizzük a kilencest. est Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kérem, emeljék fel a kezüket. Tízes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Ó, igen, bocsánat, a tízest nem fogadtuk el, úgyhogy a tizenegyesről is szavaznunk kell, igaza van. A tizenegyesről szavazunk, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most jön a hatos kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 12-est visszavonták. D. Preambulum bekezdés, egy szóbeli módosító vonatkozik rá. Van-e, aki ellenzi? Jó, akkor szavazzunk. Ki van a kettes szóbeli módosító mellett? Ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es. Részeként szavazunk. Először az első rész mellett ki van. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ki van. Ellene. tartózkodik. Ellenőrizzük. A 17-es módosító második részéről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, bocsánat, tehát ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A külügyi bizottság módosítói következnek. A hatodik bekezdés, hatos módosítója következik. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizennégyes következik, két részben szavazunk. Első rész mellett ki van? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 15-ös bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, nem vagyok benne biztos, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 15-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Huszas, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A foglalkoztatásügyi módosítók következnek hatos mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Kilences mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szeretném, ha megszámolnánk, hogy hányan vannak frakciónként a képviselők, mert úgy tűnik, hogy a néppárt több mint tíz tagot számlál. Itt ez látható lenne, egyelőre semmi nem utal arra, hogy valami nem menne úgy, ahogy kellene. envy. Az envi módosítók következnek, hatos bekezdés.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 tartózkodás. Kérem mindenki emelje föl a kezét, még egyszer szavazunk, tehát a kettesről ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Hármas bekezdés, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes, fogyott, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogad. Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás következik a jelentésről, módosított formájában. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. 22 igennel, két nemmel, négy tartózkodással elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak a sikerhez. Let's move to <clears throat> the vote of the <clears throat> Christopher Fjellner. Can, can I please urge... Fiele úr, elnök úr, ha lehetne egy kicsit gyorsítsunk a szavazáson. Két jelentés egy óra alatt nem túl brilliáns eredmény, ennél jobbat is tudunk. Megpróbálhatom, de hogyha kérhetem, akkor emeljék fel a kezüket, amikor szavazzunk. És egész egyszerű a megoldás, kevesebb módosítót kell benyújtani legközelebb. 105 módosítónk van. Ön szerint ezt 5 perc alatt le lehet zavarni? Ha igen, akkor átadom szívesen a helyemet. And <laughs> maybe you could have uh, block voting, couldn't we? Vagy blokkban szavazhatnánk, az lenne a legjobb. With the vote of the draft report on corporate social responsibility by Arlem a vállalati társadalmi felelősségvállalás nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban állam Desir tollából készült. Cím egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47 mellette ellene Hm, tartózkodik, nem fogadtuk el. 47-est ellenőrizzük. And the vote is closed, Then the result is <clears throat> rejected. Amendment, uh, um, paragraph, uh, minimum 48. 48 részeket szavazunk első rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 49-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. 52-esről szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Ahogy azt elsőre is gondoltam. Ötös kompromisszum mellette Ötös kompromisszum mellette. Emeljék a kezüket, kollégák! Elnézést. Igazuk van. Valóban az 53-as következik. Igen. Én fejben. 53 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 54 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös mellette tartózkodik, elfogadtuk. 56 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 57-es mellette mellette ellene tartózkodik. Nem vagyok benne biztos, ellenőrizzük. Evan, uh, the vote is open. The vote is closed. And the result is rigid. Nem fogadtuk el. as mellette ellene tartózkodik, el elfogadtuk 59 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 62-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 63-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 63, most ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Zárom a szavazást. És megállapítom, hogy valóban nem fogadtuk el, hogy ezt először is mondtam. Dartmouth, Dartmouth kollega. Hatos kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 69 mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 70. 71 mellette el ne tartózkodik, nem fogadtuk el. 70 as mellette. Nem, 73-as, mondom még egyszer. Mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 74-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 75-ös, ellenőrizzük a 74-est, akkor ha ragaszkodnak hozzá, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. ös mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 70 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszum os ellenőrizzük? Nem legyen. Ahogy kívánják. Nem fogadtuk el, hát én is ezt mondtam. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 82-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 83-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 84-es mellette. Nem, ezért említ vesztél 84-es. 10-es kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 91-es. Rendben, akkor ellenőrizzük a 90-est rajtam, nem fog múlni, kedves kollégák. Lezárom a szavazást. 91-es mellette ellene tartózkodik, 91-esről, akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 92-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk.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 95-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 96-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 98-as mellette 97-est. Hát ám legyen, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. ...98-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Százas mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 101 mellette ellene 101-es ellen tartózkodik, nem fogadtuk el. Ezt ellenőrizzük. 101-esről elektronikusan szavazunk. Vote is open. Closed. Vote is closed. Sorry, adopted. Elnézést, elfogadtuk a 101-est. 102-es következik mellette. Ellene. Mindenki ellene? Tartózkodik, ellenőrizzük ezt is. 102-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. A 103-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 100. Tekma. 103, let's check. 103-ast ellenőrizzük akkor. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum most módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Preambulum bekezdések A, 11-ös módosító mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Nem, nem, nem, nem, ellenőrizzük. Szó nincs róla. 12-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 14-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 15-ös mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-est akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító mellette ellene. Kérem, emeljék fel a kezüket ellene tartózkodik. Elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 22 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 23 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 24 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 28-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Rendben, ellenőrizzük a 28-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Harminc négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36 szóbeli módosító az előadónktól a 7-es cikk helyett 47-es cikket javasol. Ha nincs ellenvetés, akkor így szavazzunk 36-os mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 43-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 44-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk kettes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk hármas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk négyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most jön a foglalkoztatásügyi és szociális bizottság által benyújtott módosítók sora. Próbáljuk meg blokkokban szavazni talán. blokkban szavazhatunk, kollégák? Azon preambuló bekezdésekek kivételével, amelyek már, amelyek már benne vannak, B, J és 10-es bekezdés kivételével. Tehát egyet értenek ezzel? Nem, természetesen nem értenek egyet a kollégák. Pedig én jó, gyorsítani akartam. Jó, akkor szavazzunk blokkban csak a preambul bekezdésekről, jó? Csak a preambul bekezdésekről. Kivéve a B és Tehát, blokkban mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Lássuk most a bekezdéseket. Egyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette, nem, 7-est ellenőrizik elektronikusan. The vote is closed. Kerry. Paragraf 8. 8-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 10 mellette, Tízesre nem kell szavaznunk. Itt 11-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Electronic votes. Elektronikusan szavazunk. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. What is closed? What is closed? Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy az imigyen módított jelentést 22 2-4 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Gratulációink! Árlem Dezirnek. Moving Item 15 is postponed. A 15-ös napi rendi pontot elhalasztottuk, ezzel a szavazás végéhez érkeztünk, kedves kollégák. Ahogy azt nyilván örömmel hallják, köszönöm az együttműködésüket. Let's move to item 18. 18-as, 19-es és 20-as napirendi pontokat egyben tárgyaljuk. Vitarendezési mechanizmusok létrehozására szól megállapodások Marokkóval, Jordániával és Egyiptommal. Who want to leave, please do it as swiftly as possible. And... Aki távozni akar, az kérem minél gyorsabban tegye meg, aki maradni akar, az pedig maradjon, de csendben. Colleagues, I need your attention, please. Put... Kollégák, könyörgő, figyeljenek rám ide. So, points 18, 19 and, 11, and 20 together. 18, 19-es és 20-as pont eh, vitarendezési mechanizmusok létrehozására szóló megállapodás a téma. Marokkó, Jordánia és Egyiptom a három megállapodás tervezett, és a hármat együtt tárgyaljuk. Az euró-mediterrán megállapodás kereskedelmi rendelkezésének hatája alá tartozó viták esetében alkalmazandó vitarendezési mechanizmusokról van ám itt szó, nem csak akármilyen vitarendezési mechanizmusról, kedves kollégák. Insane uh, provisions by uh, liberalizing trade in goods. This... A termékek uh kereskedelmnek liberalizálásáról van szó, de elsősorban diplomáciai megközelítésről van szó. Könnyen blokkolhatja az a fél, aki ellen benyújtják a panaszt. 2006-ban a tanács felhatalmazta a bizottságot, hogy tárgyaljon a földközi tengeri régióban a partnerekkel, azért, hogy valamilyen vitás kérdést megoldó mechanizmus dolgozzanak ki. A közelmúltban ö, sikerült is ezt elérni. Ö, Egyiptóval, Egyiptommal, Marokkóval és Jordániával ö, születtek meg ö, ezek a tervezetek, és ö, a parlamentnek kell jóvá hagyni, mielőtt ö, hatályba lép. Mivel ez a három téma rendkívül hasonló, együtt foglalkozunk velük. Nyilván minden előadónak lehetősége lesz elmondania a véleményét saját jelentésével kapcsolatban. Marokkóval kapcsolatban George Sabin Kutas, Jordánia Emilio Menendez de Valle, és Egyiptomban ö, kollega, a szocialista frakció képviseletében, úgy, úgyhogy mindannyiuknak megadom a szót, először is Kutász úrnak. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a bevezetőt. Ahogy ön is elmondta, az Európai Parlament jóváhagyása a vitás kérdések megoldására vonatkozó mechanizmusra vonatkozik. Marokkó vonatkozásában a kereskedelmi ö, mm, kérdésekben. Ennek a vitás kérdést lezáró, megoldó mechanizmusnak ö, ö, valamilyen normális keretek között kell működnie idő szempontjából. Pillanatnyilag diplomáciai megközelítés a cél, ö, és sajnos a, az egyik fél, a, amely ellen a vita, a panasz beérkezett, blokkolhatja. Azonban sikerült egy olyan mechanizmust kialakítani, amelynek ez lesz a célja. 2006. február 24-én a bizottság a parlamenttel vette fel a kapcsolatot a földközi tengerítésség vonatkozásában. Marokkó témájában született egy megállapodás tervezet. 2009. december 9-én ez pedig a jelenlegi szabadkereskedelmi tárgyalások erre vonatkozó fejezetét követi kölcsönös megértésen alapul, bilaterális megállapodások keretén belül. Hogyha az EU-Marokkó társasi szerződés kettes címét megsértik az ipari, kereskedelmi és halászati termékek vonatkozásában, kivéve a dömping ellenes cikk. Ez lehetővé teszi, hogy konzultációs, meditációs eljárások keretében ö, oldják meg a vitás kérdéseket, és ideiglenes megoldásokat találjanak. A nyitottság, átláthatóság nagyon fontos a WTO ö, hasonló mechanizmusaira utalva. Emilio Menendez Emilio Menendez, a szó Jordánia témájában. Gracias, presidente. Bueno, el, como usted mismo ha dicho anteriormente... Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ön is említette, a három fejezet egymáshoz kapcsolódik. Kutász úr, kollégánk és kollégám már megtartotta a bevezetőt, úgyhogy semmi értelme annak, hogy újra elmondjam mindazt, amit éppen elmondott. Eh, eh, az EU és Jordánia vonatkozásában. Eh, bueno, es importante. A származási szabályokat illetően, most azon a két területen nagyon fontosak ezek a rendelkezések annak érdekében, hogy a barcelonai folyamatot tökéletesítsük, és a jelenleg hatályos Euromediterrán Uniót, mert különböző okokból kifolyólag vannak egyéni komplikációk, egyéni problémák a tárgyaló felek között. Tehát a szabályok, amelyeket a rendelkezések javasolnak, ezek a WTO szabályokkal összeegyeztethetőek, tehát valamennyien elégedettek vagyunk ezzel a megállapodással, és ennyi lett volna a mondandóm. Köszönöm szépen, most Egyiptom következik. Köszönöm, elnök úr. Még nagyobb okkal, még inkább indokoltan azt hallgatva, amit Emilio kollégám mondott, nagyon kevés hozzá fűzni van Nos, az Egyiptommal való tárgyalásokat erről a mechanizmusról 2007-ben zártuk le. Egy olyan megállapodásról van szó, amely azokat a modelleket követi, amelyeket az EU belül már más országokkal, illetve a WTO-val egyeztettünk. Tehát egyszerűsített eljárásokról van itt szó, amelyek meghatározzák a testület összetételét, az eljárást, az választott bíróságot, a határidőket, az átmeneti korrektív intézkedéseket. A helyes irányba tett lépésről van itt tehát szó, de természetesen ezeket az eszközöket használni is kell, hiszen például Törökország esetében az volt a tapasztalatunk, hogy ez nem mindig történik meg. Azt tehát a kívánalmunk, hogy a diplomáciai megoldást haladjuk, meg, találjunk hatékonyabb, határozottabb eszközöket, hogy a vitákat meg lehessen oldani. Egyébként arra utalnék, amit a két kolléga a bevezetésében már elmondott. Köszönöm. Mielőtt a szakbizottság többi tagjának adnám meg a szót, a bizottsági következik. Sofia az? Öné a szó. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Túl sok kiegészíteni valom nincs, úgy gondolom mindent elmondottak már az előttem szólók, a három előadó. Ahogyan önök is említették, ennek a vitarendezési mechanizmusnak a létrehozása, a társulási szerződésekbe való bevezetése fontos lépés, az euromediterrán kereskedelmi kapcsolatokban, mert ez azt jelenti, hogy magasabb szintre emeljük megállapodásainkat ezekkel az országokkal. Amikor vétarendezési megállapodásokat kötünk, azt az üzenetet akarjuk közvetíteni nekik, hogy valamilyen különlegesebb státuszba kívánjuk őket emelni, és szeretnénk, hogyha ezeket az intézkedéseket foganatosítanánk. Ezért kötünk ilyen megállapodást ezekkel az országokkal, és hát ennyit szeretem volna kiegészítésképpen elmondani az elhangzottakhoz. Köszönöm szépen. Now open. Elnök, köszönöm, most megnyitom a vitát. Először az árnyék jelentés készítők jönnek, Pablo Fauda. Muy breve, reitero. Köszönöm elnök úr, nagyon röviden Szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a néppárt nagy lelkesedéssel fogadja a bizottság javaslatát, hogy megszülessen ez a vitarendezési mechanizmus. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Hát úgy tűnik, hogy megvan az elégedett egység. Let's move to Január 25-én kerül sor a szavazásra. Most pedig a pán euró preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény témánk következik a 21. napi rendi pontban. Emilio Menendez de Valle az eladónk. Eszmecsere következik ebben a témában. Emlékeztető, hadd mondjam el, hogy tavaly decemberben az euromediterrán kereskedelmi miniszterek egy egyezmény tervezetben preferenciális származási szabályokat állapítottak meg, és szeretné a bizottság, hogyha a parlament is jóváhagyná. Az elképzelés az, hogy a bilaterális folyamatot egy eszköz váltsa ki, egy egyezmény formájában. Eredetileg a javaslat célja, az volt, hogy a jövő év elején lépjen hatályba, de a tárgyalások még folynak a tanácson belül, és ezért nagy valószínűséggel ez nem lesz lehetséges. Amíg várjuk, hogy a tanács hivatalosan is megkeresse minket, az inte első eszmecserét folytat a javaslatról, de természetesen meg kell várnunk a hivatalos tanácsi döntést. Úgyhogy az első eszmecsere keretén belül Emilio Menendeznek adom meg a szót. Gracias de nuevo, presidente. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan már korábban elmondtam, a tanács javaslata megpróbálja előmozdítani az Euró-Mediterrán Unió működését. Természetesen a tanács azon javaslata, amely a származási szabályok területén az együttműködést és kumulációt szorgalmazza, hozzájárul majd a szabadkereskedelmi zóna létrehozásához. A származási szabályok kumulációja ezen az, ebben a zónában ez eddig azzal járt, hogy nagyon-nagyon sok megállapodás volt a régióban, és valamennyi jegyzőkönyvet módosítani azonos módosítókkal, nos ebből a szempontból a helyzet szinte kaotikusnak mondható. Következésképpen a tanács javaslata arra irányult, hogy szinergiát lehessen létrehozni, és egy egységes jogi eszközben lehessen összefogni ezeket a jegyzőkönyveket. Valamennyien várjuk a javaslat konkrét formába öntését a tanács részéről. Már tavaly is foglalkoztak a kereskedelmi miniszterek ezzel a témával, mégpedig december 9-én itt Brüsszelben. Azonban a tanács még nem fejezte ki véleményét, ugyanakkor nagyon fontos erről a témáról eszmét cserélnünk, meg kell várnunk viszont a tanács hivatalos javaslatát ez a téma semmiféle problémát nem jelent egyetlen politikai frakció számára sem a szakbizottságban, tehát nincsenek fontos vagy érdemi problémák. Tehát egyértelmű, hogyha hozzáérünk ez a megállapodás, az európai kereskedelmet mozdítjuk elő. Let's listen to the commission. Köszönöm, akkor a bizottságnak adom meg a szót. Ki lesz a bizottság képviselője? Köszönöm A bizottság minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy az egyezmény megszülessen. Ahogy önök is tudják, az eredeti szándékunk tényleg az volt, hogy már a jövő év elején hatályba lépjen. Viszont a Koszovó meghatározáshoz kapcsolódó nehézségek miatt ez később időpontra tolódik. Azért fontos ez az egyezmény az euró-mediterrán kereskedelmi kapcsolatok kontextusában, mert ez nagyon fontos a dél-mediterrán partnerek számára, de ugyanakkor a Nyugat-Balkán miatt is, hiszen évek óta vár arra, hogy a pán-euromediterrán rendszerbe bekerülhessen. Úgyhogy eléggé problematikus a helyzet, ami megint előkerül majd a pán miniszteri értekezlet előtt, amelyre november 11-én kerül sor. Ott a déli országok képviselői szeretnék tudni, hogy milyen előrelépés történt az egyezmény terén. Az előadó nagyon helyesen ismertette a helyzetet, mert ez nagyon fontos a származást illetően, azért is, mert bizonyos esetekben már nem eléggé aktuálisak a jelenlegi rendelkezésre álló rendelkezések, de meg kell várnunk, hogy a Pálneuro-Mediterrán egyezmény elfogadásra kerüljön, addig nem léphetünk tovább. Nagyon fontos ez a Nyugat-Balkán szempontjából is, úgyhogy nagyon reméljük, hogy hamarosan beindulnak majd a politikai kérdésben a, azok a tárgyalások, amelyek pillanatnyilag hátráltatják az egyezménnyel való előrelépést, és minél előbb meg lesz az egyezmény. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Valaki szeretne hozzászólni, Helmut? Thank you, Mr. Scholz. Köszönöm, elnök úr. Some specific questions concerning this. Nézzük a konkrétumokat, mert bizonyos országok gátolták e, ezt a folyamatot, így nem sikerült a Magrebel megfelelő kapcsolatokat kialakítani. A közös bizottságot létre kell hozni. Ét, és nem tudom, hogy a mediterrán vidékre is ki lesz majd terjesztve a közös bizottságnak egyhangulag kell majd fellépni. Az ötös cikk negyedik bekezdése értelmében egy tag nem blokkolhatja egy új tag belépését. Kérdésem tehát a bizottsághoz. Meg tudnák magyarázni, hogy miért van ez a különbség? És kivétel, bocsánat. Harmadik kérdés. Mi a helyzet Palesztinával? Ennek, e- ha a származást feltüntetjük ezeken a termékeken, az valami előnyt jelentene ennek a térségnek? Az Európai Unió ezzel talán hozzájárulhatna még pedig pozitív módon, hogy megnyitja piacát palesztin termékek előtt, és így a palesztinoknak lehetőséget biztosít, hogy a saját termelésükből éljenek meg. Köszönöm. Elnök, mielőtt a bizottságnak adnám meg a szót, a válaszadás jogán van-e még valakinek hozzáfűzni valója? Nincs, akkor a bizottságnak adom meg a szót. Van-e bármi megjegyzés a kérdésekre? Megpróbálom. Sajnos taxut ö, kollégák nincsenek itt, pedig ők specialistája ennek a témának. Elnök, igen, hallottam, hogy más képviseli a bizottságot, úgyhogy értem a gondját, mégis. Jó, tehát megpróbálok válaszolni, ami az új tagok csatlakozását illeti, illetve azt a tényt, hogy meg kell próbálnunk elkerülni a blokkolás lehetőségét. Az a benyomásom, hogy az egyezmény jelenlegi megfogalmazása nagyon óvatos pontosan annak érdekében, hogy elkerülje ezt a blokkolási lehetőséget. Az elképzelés tehát az volt, hogy konszenzus mínusz egy legyen, ami alapvetően minden blokkolási lehetőséget elkerült. Volt egy másik kérdés, amit úgy értettem, hogy ez illegális palesztini, palesztini rendezésekre vonatkozik. These products az egyezmény a jelenlegi helyzetet nem változtatja meg, ezek a termékek exportálása kerülnek az EU-ba olyan technikai ö, megoldás keretén belül, ami azt jelenti, hogy nincsenek preferál, preferenciális intézkedések. Amikor a származásról beszélünk ezen termékek esetében, itt gyakorlatilag egy kis félreértés van a címkézési szabályok vonatkozásában. Ez az egyezmény nem változtat a helyzeten, egyértelművé teszi a fogyasztó számára, hogy olyan ö, területekről származnak a termékek, amelyek Palesztinában vannak. A palesztin hatóságok még nem ö, hajtották végre ö, ezt az páneurópai ö, protokollt, úgyhogy csak akkor lesz erre lehetőség, ha csatlakoznak az egyezményhez. Ebben az esetben más dél-mediterrán országokkal, akikkel egyezményt kötöttek, kapcsolódhatnak. Ez Jordánia, Törökország plusz Izrael, a jövőben Agadír is ide tartozik majd, ugyanis jelöltjei az egyezménynek, és ez hamarosan ö, valósággá is válik. Az egyezmény semmiféle új elemet nem fog bevezetni a termékek címkezését illetően, de új lehetőségeket biztosít majd a palesztin termékek számára, hogy többszörös előnyöket élvezhessenek, illetve lehetőségeket élvezzenek az, élvezzenek az összes többi partnernek köszönhetően. Köszönöm. Menendez de Vigo. Oké. Okay. Nem, hát akkor minden világos, köszönöm. Rendben, akkor várjuk a tanács döntését, hogy visszatérhessünk erre a témára, ami tényleg nagyon fontos. Nézzük a 22-es pontot. 23. What 22? We didn't get to Okay. Point 22 was moved to the afternoon. A 22-es pontról azonban délután fogunk beszélni, úgyhogy most a 23-as következik, mert felcseréltük a kettőt, adók és a fejlesztés, együttműködés a fejlődő országokkal a jó adóügyi kormányzás előmozdítása terén. Véleményről van szó, a DEVE számára, hiszen a DEVE az illetékes szakbizottság, és Marielle de Sarnez a vélemény eladója. Úgyhogy az ő vélemény tervezetét kell mérlegelnünk. Saját kezdeményezésű jelentésről van szó, a DEVE részéről, az áprilisi bizottsági nyilatkozatot követően. A teve tegnap megvitatta a témát, és december 9-én fognak szavazni. A bizottsági nyilatkozat célja, hogy olyan módokat javasoljon, ahogyan a különböző országokat, fejlődő országokat támogathatja. A belső források mobilizációja céljából, adók formájában, a ne- változó nemzetközi környezetben. Maria de Szárneznek adom meg tehát a szót az Álde képviseletében. Köszönöm, köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos téma. Mindenki nagyon jól tudja, hogy a liberalizáció a kereskedelmi ö, folyamatok során ö, a fejlődő országokkal néha negatív, néha pozitív eredményt hoz főleg, hogyha a köz bevételeket csökkenti. Ez nagyon fontos, mert hosszú távon a szociális kiadásokat csökkenti, vagy pedig a beruházási lehetőségeket a fejlődő országokban. Ehhez még hozzá kell tennünk azt is, hogy a vámok eltörlése további adókra is hat, mert ott van például az áfa, amit az import termék értékén alapján számolnak ki, nyilván a vámok alkalmazása követően. Úgyhogy ez nagyon fontos fiskális kérdés, és számukra fontos prioritás kell, hogy legyen. Úgy gondolom, hogy alapvetően fontos, hogy jobban foglalkozunk ezzel a kérdéssel, talán fokozatos módon, és olyan fiskális reformokat hozzunk létre, amelyek segítségével jobban lehet mobilizálni ezeket a bevételeket. Nos, a cél elérése érdekében úgy gondolom, hogy fontos intézkedéseket kell hozni, olyanokat, amelyek szükségesek ezekben az országokban, és meg kell erősíteni az adóadminisztrációt, hogy jó rendszereket hozzanak létre, mert gyakorta túlságosan bonyolultak ezek a rendszerek, és arra ösztönzik az embereket, hogy adó csalást, adó ö, ö, el, el, el, befizetésnek elkerülését ö, kövessék el, és sokszor ez a korrupcióhoz vezet. Nos, ha hatékony az adórendszerünk, akkor ezeknek az országoknak új bevételekre kell ö, valamilyen módon ö, szert tenniük, mert kompenzálnunk kell a kiesett bevételt. Ezért tehát ki kell terjeszteni egy valamilyen kisebb mértékű adóval a lehetőségeket, és mindenféle mentességet kizárni, a tervelői iparágnál főleg, hát van nem kevés tennivalónk. Nyilván olyan intézkedésekre van szükség, amelyek segítségével felvehetjük a harcot a csalás és a korrupcióval szemben, az adócsalást, a tőke eláramlását máshova, a különböző adóparadicsomokba, stb. stb. Ezen kívül olyan körülményeket kell teremteni, amelyek hatékonyabbak, mint helyben, mint pedig nagyobb, a jobb biztonságot kell létrehozni, úgyhogy a magánberuházásokat kell ösztönözni, nem csak a külföldieket, és az Európai Uniónak az innovációra, a tudás átadására kell koncentrálnia, hogy tényleg a növekedést támogassa a fejlődő országokban. Végezetül úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, és rendkívül nagy szükség van arra, hogy független ellenőrző rendszert hozzunk létre, amely ellenőrzi a különböző ö, ilyen jellegű vámok eltörlésének hatását, és ugyanakkor mérnék a reform hatásának lehetőségét, az adórendszer hatékonysága szempontjából és annak eredményessége szempontjából is. Ezért úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy egy olyan záradék kerüljön ebbe a dokumentumba, amely kötelezővé teszi azt, hogy értékelése kerüljön sor. Hát nagy vonalakban ennyit szerettem volna elmondani. És most pedig természetesen hallgatom kollégáimat, akár most szóban, akár pedig a módosító indítványok formájában. Köszönöm, elnök. Most pedig a bizottság nevében Martin Zaura Lováé a szó. Bonjour. Visiblement, je ne suis pas Martina Zarolaova. Köszönöm szépen. Nyilvánvaló, hogy nem vagyok Martina Zaraola, aki sajnos nem tudott eljönni ma délelőtt. Én majd megpróbálok válaszolni Jean Sáválik ott vagyok, az általános koordinációs osztályáról a főigazgatóságnak. Azt gondolom, hogy a bizottság a nagy elvek vonatkozásában egyetért, csak egy kérdés merül fel, és ami fontos, mi a helyzet a vámok eltörléséről? Ezt nyilván önök is fokozatosan gondolták, ebben egyetértünk, mert először is meg kell jegyeznünk, hogy ez csak az Európai Uniós importokra vonatkozott, nem minden termékre. Vannak egészen 20%-ig terjedő ö, értékek, ami a többit illeti, olyan 80%-a azoknak a vámoknak, amelyeket ö, nyilván fokozatosan lehet csak eltörölni. Ez olyan 20-25 évet is felölelhet, hiszen legalábbis a jelenlegi egyezmények ezt tartalmazzák. Na most ami az értékelést illeti, öt év után kellene erre sor kerüljön, az elefántcsontpart vonatkozásában például. Ez az, ami hozzánk tartozik. A többi pontot illetően a DEV főigazgatóságnak kellene nyilatkoznia. Köszönöm. I ask the commission not to change elnök, kérem a bizottságot, hogy váratlanul ne küldjön mást ezekre az ülésekre. Akkor megnyitom a vitát. Először az árnyék jelentés készítővel, Daniel Kasparival kezdjük a népát nevében. Tisztelt kollégák, nagyon jónak találom, hogy szakbizottságunk foglalkozik ezzel a témával, mert úgy vélem, hogy többszörösen tudomásul kell vennünk, hogy az adó kivetés vonatkozásában sok országnak nagy nehézségei vannak, itt van különösen Afrika példája, és a jelentéstevő ezzel kivelem foglalkozik jelentéstervezetében, hiszen egy rossz vagy szinte nem létező adórendszer hatalmas károkat okozhat és megakadályozhatja a fejlesztést. Éppen ezért nagyon hálás vagyok a jelentéstevőnek, hiszen támogatásra méltó javaslatokkal élt, néhány kiegészítést tettünk, kérem, hogy ezt a kollégák jó szendéka vizsgálják meg. Egyebekben tényleg át kellene gondolnunk, hogy ezt a vitát a hasznos, jó adórendszer vonatkozásában más intézményekkel hogyan tudjuk előrevinni. Tehát például az LKC üléseken sokkal erősebben napirendre lehetne venni ezt a témát, vagy a fejlesztési szakbizottság látogatásai során is jobban előtérbe lehetne helyezni ezt a témát. Tudjuk, hogy az afrikai helyzet nagyon súlyos, hiszen tudjuk, hogy a, azok, akiknek adót kell fizetni a jövőben, nos, ők bizonyosan nem lesznek nagyon lelkesek ezen adók kivetése okán, de látjuk, hogy milyen súlyos nehézségek, torzulások jönnek létre a gazdaság szereplői számára pontosan az afrikai országokban, és éppen ezért úgy gondolom, hogy éppen ezen országok legszegényebb lakosainak érdeke az, hogy az adórendszert végre az afrikai kontinensen észszerűen alakítsák ki. Thank you. Helmut Scholz, Köszönöm, elnök úr jó magam is a jelentéstevőnek először köszönetet szeretnék mondani a megközelítésért, amelynek, amelyet követett ebben a véleményben. Itt véleményem szerint egy nagyon súlyos problémáról van szó, különösen az LKC országok vonatkozásában, és ezt a megközelítést nagyon kedvezően kell értékelni. Ugyanakkor a az adó dömping, valamint a fejlesztés kombinációját hatalmas kihívásnak tartom. Egyes országokban el kell gondolkodnunk azon, hogy int a szakbizottság álláspontunkat illetően talán el kellene gondolkodnunk azon, hogy az adó fizetők felelősségét kell erősíteni. Tehát a beruházóknak beruházókat jobban felelősségre kell vonni, hogy közzé kelljen tenniük, hogy fizetik az adókat, és ezzel egy felelősségteljes mechanizmust teremtünk meg az adókivetés területén ezekben az országokban. Másodszorban meg kell törnünk azt a gyakorlatot, hogy nagyon gyakran EU-beli vállalatok, európai régiókból jövő vállalatok hozzájárulnak az elkecsi országokban a korrupcióhoz. Amikor is úgymond nagyon nagyvonalúan eszközölnek kifizetéseket, nem is akarom a korrupció szót használni, annak érdekében, hogy adómentességet kapjanak az adott országokban. Nos, azt hiszem, hogy ez ügyben is világosan kell szólnunk az EU részéről, és ezt a gyakorlatot egyszer mindenkorra meg kell szüntetni. Harmad sorban fel kell vetni, hogy a fejlesz, fejlődő országokban ból származó adók adó paradicsomokba kerülnek, tehát az adóparadicsomok és a fejlődő országok ezen kapcsolata szintén kihat a pénzügyi transzferekre végezetül. Az adó ügyi igazságoság kérdésén is el kell gondolkodnunk, tehát az adó dömpinget hogyan lehet kizárni, illetve versenytorzulást ezen a területen. Köszönöm. Thank you. Any other speaker? Köszönöm, szeretném, hogy valaki hozzászólni. Again to the... Akkor nem maradna hátra, mint hogy az előadónak Maria de Szerneznek megadjam a szót. Köszönöm a két kollégának a véleményét. Tökéletesen egyetértek azokkal, amiket felvetettek. Úgy gondolom, a jó adóügyi kormányzás rendkívül fontos, és Afrikában az adórendszer módosítása Afrika fejlődése szempontjából nyilvánvalóan fontos, főleg a legszegényebbek számára, úgyhogy tökéletesen egyetértek azzal, amit Daniel Kaspari mondott, amit Scholz kolléga mondott. Úgy gondolom, hogy jó adőügyi kormányzást kell alkalmazni az afrikai országokra, de mondjuk az európaiakra is. Sajnos nem halljuk a hozzászólót, mert nem a mikrofonba beszél. Tehát nekünk is azt kellene alkalmazni, amit másoktól várunk el, és ez teljesen igaz az adóparadicsomok vonatkozásában is. A véleményben emlékeztetni kell őket erre, de más viták folyamán is emlékeztetni kell erre az Európai Uniónak, főleg a G20-akra gondolok itt, az adóparadicsomok elleni harc vonatkozásában tett vállalásukra, és hát két évvel később még semmi konkrétumot nem látunk. Lehet, hogy az Európai Unió vehetni át a stafétabotot ezen a téren. Ez rendkívül fontos. Nos, amit a bizottság mondott, fokozatosságot említettek, e, erre már mi is gondoltunk, de ugyanakkor nagyon fontos az értékelés és hogyha tényleg országonként így nagyon jó értékelés születik, kicsit kevésbé administratív jellegű, inkább politikai jellegűbb, akkor ez talán változásokat hozha, hozhat. Ha ezt nem tesszük meg, mindenképpen szembe kell néznünk ezekkel. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen rendkívül érdekes vitát hallhattunk. And uh, let me tell you that the consideration of the, the adoption of the report akkor elmondanám, hogy a menetrend szerint a jelentésről decemberben fogunk szavazni. 28-áig kell benyújtani a módosítókat, október 28 8-a este 6 óráig. Ez tehát a délelőtt ülés vége. Azért tudtunk ilyen korán végezni, mert három napi pontot is halasztottunk, egy szavazást, egy eszmecserét, egy roppant fontos eszmecserét, 2020-as stratégia témát is elhalasztottuk, aminek egy órát szenteltünk volna illetve a beruházásokról szóló nyilvános meghallgatást is. Szeretném még egyszer megismételni, hogy a jövőben kevésbé leszek nagy vonalú az elhalasztott a témák elhalasztásával kapcsolatban. Van még egy bejelentésem. Délután az ülésünket egy másik teremben folytatjuk, nem ebben, hanem az 5G2-ben, megismétem 5G2 teremben, az Európai bizottság kedvéért mondom, hogy ma délután a következőképpen fogjuk tárgyalni a témákat. 22-essel kezdünk. Vámment, gyógyszeripari pari végtermékek vámmentessége, aztán 24-es, az általános termékbiztonságról szó irányelv felülvizsgálatával folytatjuk, aztán a 26-os, kulturális és kreatív iparágak potenciájának felszabadítása, 27-es, a bizottság végrehajtás hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés mechanizmus szabályának sátán sevének megalapításra szóló rendelet, 28-as, iparpolitika globalizáció korában, 29-es, az Európai Unió viszonya az öbölmenti együttműködési tanácsa, 30-as eszmecsere az Európai Unió és India között meglévő kereskedelmi kapcsolatokról az EU-India csúcs találkozó fényében. Úgyhogy láthatják, hogy sok és fontos téma lesz napirenden délután a változott sorrendel ebéd után találkozunk, jó étvágyat, köszönöm mindenkinek a részvételt.